a bizottság alelnökének az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata következnék a nigériai helyzetről de a főképviselő asszony nevében ismét a miniszter urat halljuk. Thank you again uh, to speak Köszönöm szépen. Nigériáról szeretnék beszélni. Örülök, hogy képviselhetem a főképviselő asszony. Nagy örömöm száma, számomra az, hogy ezzel a napi rendi ponttal is foglalkozhatunk itt az ülésen. Nigéria keresztút előtt áll. Jonathan elnök reformpolitikája kialakíthatja Nigéria jövőjét. A demokrácia Nigériában megszilárdulóban van, gazdasága gyorsan növekszik. Nigéria képes arra, hogy a legnagyobb gazdasággá nője ki magát a Szaharától déli területeken, mégpedig néhány éven belül. Fontos szerepet játszik az afrikai kontinensen, és tagja volt a biztonsági tanácsnak az elmúlt évben, illetve ebben az évben tagja az Emberjogi Bizottságnak. Obasanjo korábbi elnök Nengrémigen vezette az ECOWAS-t, illetve az Afrikai Unió misszióját Dakárban, amelynek az volt a feladata, hogy figyelemmel kövesse a választásokat, és erőteljes jelzést küldjön a demokrácia és az emberjogok támogatása érdekében. Köszönöm szépen tisztelt képviselők érdeklődését az elmúlt hónapban Nigéria témájában. Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy képviseljem a főképviselő asszonyt, Eston asszonyt Nabudzsában február 8-án a miniszteri találkozón. Ez egy rendkívül fontos alkalom volt, és nagyon pozitív jelzést sikerült küldenünk. Nigéria továbbra is kulcsfontosságú kihívások előtt áll. Az Európai Unió erőteljesen elutasítja a Boko Haram által elkövetett támadásokat, amelynek következtében számosan vesztették életüket. A karácsonyi bombázásokat is elutasítjuk, amelyeket templomok ellen követtek el, illetve a február 20-án és március 11-én elkövetett öngyilkos támadásokat is. Elutasítjuk az összes többi terrortámadást is, beleértve a kánói terrortámadást, amely néhány héttel ezelőtt következett be. Sajnálatos módon a támadások száma és az emberi áldozatok száma nap mint nap növekszik, és ez az erőszakot mutatja. Ashton főképviselő asszony többször kifejezte szolidaritását és együttérzését az áldozatokkal, a sérültekkel, illetve családjaikkal. Szeretném megragadni a mostani alkalmat arra, hogy elmondjam, rendkívül megrendít bennünket eh, Nigériában a két európai túsz halála március 8-án. Teljes mértékben elutasítjuk ezeket a bűncselekményeket, valamint a túszejtést. Őszinte részvét nyilvánításunk szól a családoknak, hiszen ők családtagjaikat veszítették el, és szeretnénk, hogyha megtalálnák az ehhez szükséges erőt ebben a nehéz időszakban. Az Európai Unió a, niger, a nigériai hatóságokkal együtt a terrorizmus ellen küld, szeret, küzd, szeretné megvédeni polgárait, a legsérülékenyebbeket, és szeretné, hogyha érvényesülne a törvény hatalma a Boko Haram kialakulásának számos oka van, de nem véletlen az, hogy a legerőteljesebb ez a mozgalom az ország északi részen, amely a legrosszabb szociogazdasági helyzetben van Afrikában. Sürgősen foglalkoznunk kell az ország észak-keleti részén ezekkel a kérdésekkel, és megígértük a kormánynak azt, hogy partnereik, barátaik leszünk ebben a feladatban. A Boko Haram többek között a szekuláris demokratikus államot is támadja, úgy, úgy muzulmánokat, mint keresztényeket. Nigéria továbbra is szekuláris állam, vallásszabadsággal, amely az alkotmányban is rögzítésre került. Ettől függetlenül a Boko Haram megpróbálja az etnovallási különbségeket kiakna, kiaknázni. Ezek a különbségek jelentősek ebben az óriási országban. Nigériában bonyolult problémák merülnek fel, de ezeket nem lehet csak a vallással magyarázni. Egy rendszeres eh, helyi emberjogi párbeszédet kezdeményeztünk Nigériával, amelynek keretein belül a vallásszabadságot, eh, illetve a lelkismereti szabadságot is taglaljuk. A legutóbbi találkozóra ezen év februárjában került sor. Az Európai Unió eltökélt a kormány támogatásában, illetve a polgárok támogatásában, és szeretné azt, hogyha a vallást nem használnák fel arra, hogy politikai vagy bűncselekményekkel motivált erőszakot kövessen el bárki is. Az Európai Unió fontosnak tartja a vallás és lelkismereti szabadság gyakorlás jogát. Nagyon sok ország az elmúlt két évben, nem csak eh, Nigéria súlyos eh, erőszakos cselekmények szinterévé vált. Bilaterális, illetve multilaterális fórumokon New Yorkban, Genfben számos alkalommal próbáltunk meg különböző eszközöket felhasználni arra, hogy felvegyük a küzdelmet a vallási intolerancia ellen. Továbbra is folytatni szeretnénk ezt a feladatot. Az Európai Unió delegációit arra kértük, hogy figyeljék, kövessék figyelemmel ezeknek az országoknak a helyzetét. Február Ban az Európai Unió külügyminiszteri 2011-ben eltökélték eh, magukat arra, hogy általános fellépést eh, gyakorolnak, és az elkövetkezendő hónapokban a külügyminiszterek eh, döntését a külügyi tanács is át fogja tekinteni. Vannak pozitív jelek is Nigéria kapcsán, például a Muzulmán Hallgatók Szövetsége, ők közzétették a Facebookon a Boko Haram által támasztott veszélyeket. Nagyon fontos iszlám vezetők utasították el Nigériában a Boko Haramot, illetve számos katolikus püspök emelte ki a Boko Haram által keltett válságot, és kiemelték azt, hogy nagyon fontos, hogy mind a muzulmánok, mind a keresztények megvédjék egymást. A kormány is fontos előrelépéseket tett, egy átfogó terrorizmus ellenes stratégia kidolgozásában és megvalósításában, és számos Boko Haram vezetőt tartóztattak le. A februári találkozómon a nigériai kormányjal arra bátorítottam őket, hogy ezt a holisztikus jellegű terrorizmus ellenes stratégiát vigyék tovább. Nigéria fontos a világ többi számára is, hiszen nagyon fontos stabilizációs szerepet tölt be a régióban. Ez a negyedik legnagyobb olajexportőr a világon, és a második legnagyobb folyékony földgáz exportőr. Nigéria teljes mértékben eltökélt az ENSZ mellett, és fontos csapatokat biztosít az ENSZ békefenntartói számára, illetve támogatja a demokráciákat és a szabadságot. Nigéria helyzete a nemrégi elefántcsontpart és líbiai válságban magáért beszélt. Nagyon fontos afrikai partnerünk, és sokban osztozik nézeteinkben, illetve értékeinkben. A miniszteri találkozó számos következtetés fogalmazott meg, és ezeket tovább szeretnénk vinni. Az első egy helyi párbeszéd kialakítása a béke, a biztonság és a stabilitás kérdésében. Nagyon fontos Nigéria érdeklődése az éghajlati változások elleni küzdelemben, illetve a Rio Plus 20 munkájában. Nagyon fontos megvizsgálni azt, hogy a nigériai vezetők hogyan látják saját gazdasági fejlődésüket. Szeretnének diversifikálni annak érdekében, hogy csökkentsék függőségüket az olajtól és a gáztól. Szeretnének beruházni az infrastruktúrába és a mezőgazdaságba. 160 millió ember él Nigériában, éppen ezért nagyon fontosnak tartják a munkahelyteremtés különösen a fiatalok számára. Nigériában súlyos kihívásoknak kell megfelelni, elterjedt a szegénység. Nagyon fontos javítani a kormányzáson, fenntartani a különböző etnikumok közötti harmóniát, és ezekkel rendkívüli problémákat jelentenek. Nigéria emberjogi helyzete javult, az elmúlt években, de még mindig vannak olyan területek, ahol további előrelépésre van szükség. A biztonsági helyzet a Niger deltájában, bár fejlődött, továbbra is sérülékeny. A nemzeti gazdaság az olajtól függ, ezért nagyon fontos ennek a területnek a békés fejlődése. Az Európai Unió jelenleg 200 millió eurónyi összegben valósít meg programokat a térség fejlesztéséért. Köveket, téglákat fel lehet használni arra, hogy az embereket szétválasszuk egymástól, de arra is fel lehet ezt használni, hogy hidakat építsünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, fel szeretném szólítani önöket arra, hogy használják fel kapcsolataikat a nigériaikkal, és támogassák őket, és mindenki támogassa ezt a nélkülözhetetlen hídépítést Nigériával. Várom az állásfoglalási indítványt, amit az Európai Parlament holnap fogad majd el. Köszönöm szépen a figyelmet. Engedtek. Köszönöm szépen. Felszólaló a képviselőcsoportok nevében kezdődő sor kezdődik. Mario Mauro két percben. Grazie, signor Presidente. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, tisztelt miniszter úr. Köszönetet szeretnék mindenek előtt mondani ezért a nyilatkozatért. Nagyon tartalmas nyilatkozatról van szó, és tökéletesen leírta, hogy milyen helyzet is alakult ki Nigériában. Hogy emlékeztessek néhány névre, csak Miranda és Chris a nevére. Két olyan személynek a nevére, aki messze menően szerették Nigériát. Márpedig életüket áldozták ezért az országért. Őket ugyanúgy kell szemlélünk, mint mindazon nigériai harcosokat és embereket, akik életüket veszítették abban a szörnyűséges harcban, amely hónapok óta zajlik, és amelynek a keretében egyesek Isten nevét használják fel azért, hogy hatalomra jussanak kényszerhelyzetbe hozzák a kormányt is, a civil lakosságot is, és arra törekednek, hogy visszavessék a fejlődését ezen országokban, ezen országban pedig pion, úttörő szerepet tölthet be ez az ország az afrikai övezetben. Tisztelt miniszter úr, úgy vélem, hogy nem csak etnikai, vallási feszültségek húzódnak a harcok között, harcok mögött ebben az országban, nem. Igazán hatalmi harcokról van szó, egyes érdekeknek a mentén. Ennek rendkívül negatív hatása volt és van az utóbbi hónap ókal. Ezzel azért is kell foglalkoznunk, mert bármennyire világosan próbáljuk át tekinteni ezt a helyzetet, nem vagyunk képesek kizárni azt, hogy polgárháborúra kerüljön sor. Azok a fundamentalista csoportok, amelyek működnek, a vallást használják ürügyként azért, hogy igazándiból az energetikai erőforrásokra tegyenek szert, azokat uralják a jövőben. Ez idáig ugyanakkor a kormány részéről habozást látunk, nem igazi erőteljes reakciókat váltottak ki ezen események a helyi kormány részéről. Ezt látnunk kell. Ki kell államkezén. A következő felszólaló Veronique de Kaiser asszony a szocialisták nevében. Merci, monsieur le président. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Tény és való, miniszter úr, hogy nehéz elképzelni, micsoda feszültségek húzódnak ezen országban, micsoda egyvelege minden feszültségeknek, mindaz, ami ott kialakult. Látjuk, hogy mi történik északon, látjuk azokat az olajforrásokat, amelyek délen húzódnak, és hogyan használják ki, aknázzák ki ezeket, aztán hogyan próbálják uralni a vízforrásokat is tudjuk, hogy milyen eseményeket hozott magával a az arab tavasz, és azt is tudjuk, hogy milyen hatása volt itt és ott, azt is láttuk, hogy mi történt a túszejtés kapcsán, láttuk azt is, hogy, és ezt ön megfogalmazta, miniszter úr, hogy a demokráciának az alap vonásai már kialakulóban vannak, de ezzel együtt az erőszak a hétköznapnak a vele járója. Ez, ennek a függvényében kell látni azt, hogy Nigéria milyen szerepet tölt be, mind nemzetközi porondon, mint pedig Nyugat-Afrikában, illetve szélesebb értelemben Afrikában. Látnunk kell azt, hogy az ECOWAS milyen erőfeszítéseket tett, milyen kezdeményezéseket fogalmazott meg a konfliktus kezelés tekintetében. Gondoljunk itt a szudáni eseményekre, a zimbabwei eseményekre, illetve a kongói demokratikus köztársaságbeli kezdeményezéseire. Látjuk azt is, hogy például a rendőrségi erők tekintetében mit sikerült kialakítani, illetve még itt utalhatunk Libériára is. Nos, az állásfoglalásban sok mindennel foglalkozunk, és ennek keretében arra törekedtünk, hogy nagyon konkrét igényeket terjesszünk elő, és ezekhez kívánjuk és kérjük a csatlakozást. Azt követeljük, hogy az olajtársaságok átláthatóan működjenek, vegyék figyelembe a környezetvédelmi szempontokat is, és a környezeti károknak az orvosolásában is működjenek közre. Az Amnesty International a tevékenységére hagyutaljak ki. Erőteljesen megfogalmazom, prioritások, mindenki is lát, látja a, nép, a szocialista frakció, hogy a bebörtönzött szakszervezeti vezetőket szabadrábra kell helyezni, és a vallási intoleranciát is vissza kell vetni. Köszönöm. A következő felszólaló Háke asszony két percben. Köszönöm, elnök úr. Tavaly Nigériában választási megfigyelő voltam. A nigériaiak nagyon nagy elvárásokkal készültek erre. És minden nigériai meggyőződött róla, hogy átlátható módon számít majd leadott szavazata. Abudzsához közel a választások előtt 20 embert ölt meg egy robbantás. A nemzeti fiatal gárda tagjai voltak ezek. Ez a merénylet nem egyedülálló az országban, kíséri a szegénységből fakadó hasonló tragédiák egész sora. Az országot destabilizálni akarják bizonyos erők. Bizonyos erők ki akarják használni a különféle vallási és etnikai csoportokat. Nigéria az afrikai lakosság egy ötödének otthona a lakosság 75 milliós, és nagy része 18 évnél fiatalabb. Sokkal jobb jövőt érdemelnek. A fiatalok sokkal többet tudnak a világról a média segítségével, mint szüleik, nagyszüleik valaha is tudtak. Egy ilyen gazdag országban nevetséges az, hogy ilyen nagy a szegénység. A hatóságokat mindenképpen felelőssé kell tenni a történtekért. Nem lennék meglepve, hogyha egyszer tanúi lehetnénk egy nigériai tavasznak is. A fiataloknak meg kell adni a lehetőséget, hogy normális életet folytassanak, és hogy ne kerüljenek a szélsőségesek karmaiba. Nigéria egy gazdag ország, ezt többször is hangsúlyoztam. Sok az ásványkincse, és jelentős a humán erőforrás tőkéje is jó kormányzattal sokkal többet lehetne az országból kihozni, mint a terroristák segítségével. Köszönöm. Köszönöm szépen. A zöldek nevében Sargentini asszony kap szót. Nigeria. Er wonen meer dan 150 miljoen mensen. Nos, mit is észlelünk? Több mint 160 ezer ember lakja ezt az országot, a legnagyobb olajtermelő országról van szó Afrikában, és hogyha Nigéria destabilizálódik, akkor az egész régió destabilizálódik. Az ország önmagában képes lenne az olajban megérni, megélni, de ennek ellenére több mint a fele lakosságnak a mély szegénységben él a korrupció is hatalmas mértékű, a dollárok milliói, amelyeket az olajból nyerik, eltűnnek a légben vagy a zsebekben, Afrikában nem úgy tekintenek az olajra, mint egy igazi isteni áldás, hanem pont az ellenkezőként, mint egy isteni csapásként szemlélik azt ezek az események, ezen események miatt és hozzáállás miatt. A szegénység. A szegénység pedig összekapcsolódik a vallási üldézéssel is, és azzal, hogy a vallási intolerancia ütötte fel fejét. Isten nevében harcolnak egymással a lakosság különböző szegmensei, már pedig pontosan látni kellene azt, hogy mi vezetett ide, melyek a kiváltó okok, reagálni kell mindenre. A kiváltó okok között pedig ott van első számú helyen a korrupció. Az uniónak ez ellen kellene fellépnie és érvényesíteni az átláthatóságnak az iránymutatásait és az azzal kapcsolatos jogszabályokat. Gondoljunk arra is, hogy nyilvánosságra kellene hozni azt, hogy milyen összegeket fizetnek az olajtársaságokat a Nigeria hatóságoknak is és nagy csalódás a számunkra az, hogy a Shell társaság a legnagyobb holland olajcég, amelynek hatalmas szerepe van máskülönben a Niger delta övezetében többek között, illetve Nigériában, megpróbálja az átláthatóság irány elvet mellőzni és lesöpörni az asztalról. A bizottság hagyni fogja ezt? Dank. Charles Tannock a következő felszólaló. 2010-ben szólaltam fel Nigéria ügyében legutoljára, akkor is egy tömeggyilkosság volt. Ezután pedig eh, a Boko Haram terrorcsoport pedig emberrablásokat hajtott végre. Ez mind azt mutatja, hogy Nigéria egy instabil ország, pedig a Szaharrától délre fekvő Afrika egyik leggazdagabb országa. Itt található a legtöbb olaj. Mi történik Nigériában? Az, hogy félünk a északi muzulmánok és a déli keresztények közötti polgárháborútól, hiszen szociális, etnikai és vallási feszültségek vannak Nigériában. A központi kormányzat megpróbál fellépni a közéletben eluralkodott korrupció ellen. Azt is látjuk, hogy van egy mozgalom a Niger Delta leválasztásáért. Ez pedig ellentétben áll a szövetségi alkotmányjal is. Egyre több az aggodalom Nigéria stabilitása tekintetében. Fennáll annak a veszélye, hogy szétesik az ország. Március 8-án felszólította a brit kormány az országot, hogy segítsen kiszabadítani az elrabolt olasz mérnököt a saját frakcióm kifejezte együttérzését az áldozat családjával. A Boko Haramot kell két Európai Uniós állampolgár megölésért is felelősét tenni. Good luck Jonathan elnök megígérte, hogy fellép a korrupció ellen, és fellép a fekete gazdaság ellen. Mi itt az Európai Unióban adjunk meg minden támogatást neki, hogy ne legyen további erőszak itt Nyugat-Afrikában, és ne meneküljenek több millióan Európába, többek között az én országomba. Köszönöm szépen. Provéra úr most 2 perc, 30 másodperce kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint ahogy hallottuk, a keresztényeknek a meggyilkodása Nigériában tovább folytatódik. Hatalmas méreteket ölt most már, és a legfrissebb adatok szerint a Boko Haram ö, csoport ö, 1200 keresztényt ölt meg az utóbbi két évben, és 35 ezer keresztény készült arra, hogy elmeneküljön az országból. De hát ezen kívül azt is tudni kell, hogy számos egyéb ö, ö, számokat tudunk idézni a tekintetben, hogy hány és hány ember a vallása miatt kényszerül a menekülésre, a számüzetésbe Gyakorlatilag egyfajta beletörődés, hát fatalizmussal fogadják ezt sokan az intézmények az Európai Unióban, de másútt is kell, hogy lépjenek. A vallási közösségeknek is fontos szerepe lehetne. Márpedig arra van szükség, hogy hangosan hallassák hangukat azért, hogy a kormányokat felhívják saját felelősségeikre. az iszlám hívők is, ki kellene, hogy menjenek velünk együtt az utcákra, és védelmezzék a saját polgártársaiknak az életét, legyenek azok akár keresztények is. Nigériával kapcsolatosan szó esett már a, sege, a szegénységről, a több milliókat érintő szegénységét, bár szegénységet már többször említették, és többen is foglalkoztak vele, bár pedig ugyanakkor egy olyan országról van szó, amely rendkívül gazdag lehetne. Ahogy Sargentini kolléganő is mondotta, a korrupció mélységesen jelen van, és a strukturális ö, mi volt az országnak, a teljes szociális társadalmi szerkezete országnak átitatott a korrupció által. Nincsenek piaci működőképes szabályok sem, ma a fiatalok nem találják a helyüket, azaz egészében véve a demokrácia van eltűnőben, és a nigériai vezetők felelős arra van szükség, hogy a lehető legfelelősebben lépjenek fel, máskülönben nem lehetséges modern államról beszélni. Köszönöm. Most Évált Stadler kap szót. Elnök úr, hölgyeim és uraim, miniszter úr, lehet, hogy Nigériában terrorizmus és erőszak van. 12 tartományában sária is van, több ezer halott ennek a következménye, és semmi nem történik évek óta. Provéra kollégához csatlakoznék, aki azt mondta, hogy felismerhető, hogy számos muzulmán országban amelyek állítólag valamilyen tavasz kirobbantói voltak, üldözik a keresztényeket. Legyen ez Irakban, Szudánban, Egyiptomban. Feltűnik, hogy egyre több keresztényt nyomnak el, és nem reagálunk. Szerintem az Európai Uniónak reagálni kell. Az Európai Uniónak offenzív és defenzív stratégiát is ki kell dolgoznia. Igenis befolyásolnunk kell az ottani politikát. Nem elég az, hogy holnap megszavazunk egy nyilatkozatot, rendben van, vállalható. Azonban a papír nagyon türelmes. A keresztények helyzete viszont nagyon veszélyes. Sajnos. És sajnos nem várhatunk annyit, hiszen a keresztényeknek szüksége van az azonnali segítségünkre. Ennek semmi köze a vallási konfliktusokhoz. Európának a vallás és lelkiismereti szabadság érdekében is támogatni kell ezeket a keresztényeket. El kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan tudunk ezeknek az embereknek jobban segíteni, azáltal, hogy nagyobb nyomást gyakorlunk az helyi kormányzatokra. Köszönöm szépen. Most, mivel sajnos korábban el kell hagynia minket, a főképviselő asszony nevében Szöndál úr beszél, és a vita végén pedig Pibalks biztos kap szót. Miniszter úr, öné a szó. Köszönöm. Øh, Köszönöm. Nagy érdeklődéssel hallgattam ezt a vitát, de sajnos haza kell mennem. Szeretném megköszönni a vitát, nagyon érdekes volt. Új benyomásokat is kaptam, amikor legutóbb jártam Nigériában. A biztos úrnak pedig mindenképpen lesz mivel foglalkoznia, amivel elhagyom az ülést. Hogyha valaki abban érdekelt, hogy vallási konfliktust kovácsoljon a nigériai helyzetből, akkor a Boko Haram pontosan ezt akarja. Azt látjuk, hogy a Boko Haram egy óriási vallási konfliktust szeretne kirobbantani. Hiszen egy olyan országról van szó, ahol az emberek a vallási hovatartozástól függetlenül házasodnak, ahol az emberek nagyobb konfliktusok nélkül kijöttek egymással. Ebből az okból pedig eh, nem helyén való, hogy eh, kijátsza valaki itt a vallási kártyát. Természetesen minden vallásnak megvan a joga, hogy védelmet kapjon. Minden vallásnak megvan a joga a szabad vallásgyakorláshoz. A legkitettebb csoportok egy ilyen helyzetben pedig igazából a muzulmánok maguk lesznek majd. Szeretnék még néhány megjegyzést tenni azon megjegyzésekhez, amelyeket március 8-án hallhattunk. Mi is kifejeztük az áldozatok családjának együttérzésünket. Kifejeztük részvétünket, amiatt, hogy elvesztették hozzátartozóikat. Természetesen mélyen elutal, elutasítjuk ezeket a tetteket, hiszen bűncselekményekről van szó. Teljesen mindegy, hogy milyen érvel ölnek meg embereket. Itt embereket öltek meg. Nincs olyan érv, amely elfogadható egy ember megöléséért. Nem lehet egy embernek semmilyen kifogással egy másik ember életét elvenni. Ezeket a gyilkosokat bíróság elé kell állítani. Ezek közönséges gyilkosok és nem mártírok. Egészen röviden szólnék még a politikai vezetésről. Az elnök és néhány minisztere látogatásra érkezik majd Európába, és úgy gondolom, hogy az afrikai országokban is van lehetőség a tiszta politikára, van lehetőség erkölcsi érvek képviseletére. Nigériában nagyon sok az analfabéta. Egyidejűleg Nigéria Afrika egyik leggazdagabb országa, főleg ami természeti kincseit érinti. Egy kormány számára pedig mindig nagyon nehéz a szabadságot kezelni. Ezért nagyon fontos az, hogy magas erkölcsi mérce legyen az országban. Nigériának a többi nyugat-afrikai országgal szemben megvan az a lehetősége, hogy morális, erkölcsi szerepet játszon, és hogy stabilizálja a környéket. Azonban már korábban is említettem a politikai vezetés kapcsán, hogy nagyon lényeges, hogy az ország kincseit igazságosan osszák el, és egyidejűleg természetesen mindenki tudja, hogy a kincsek, a javak elosztásának nagyon veszélyes funkciója is lehet. Szeretném most megköszönni ezt a vitát. Nagyon fontos az, hogy az Európai Parlament tárgyal, vitázik ezekről a konfliktusokról, és figyelemmel kíséri a konfliktusokat. Azonban eh, még egyszer szeretném elmondani, hogy olyan országról van szó, amely a következő 50 évben óriási fejlődési potenciállal rendelkezik. Köszönjük, miniszter úr, és most áttérünk a további felszólalókhoz. A következő Ria Omen Rajten asszony. Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, kollégák már említették a merényleteket. Ezeket a merényleteket a Boko Haram csoportosulás követte el több száz ember veszítette életét. A vállás pedig Boko Haram arra használja fel, hogy destabilizálja az országot. A szociális gazdasági igazságtalanságokat veszik alapul eltégeben. A szegénység, a munkanélküliség, a perspektívának a hiánya, a fiatalok jövőképének a hiánya és jövőjének a hiánya, ez mind-mind a meleg ágya az extremizmusnak, a szélsőséges fellépéseknek. Az Európai Unió pedig nem csak, hogy el kell, hogy ítélje az erőszakot, hanem meg kell, hogy tegyen mindent azért, hogy támogassa Nigériát. Kiemelném azt is, hogy a nemzetközi közösség tagjaként az okokra kellene, hogy koncentráljunk mi vezetett oda, hogy ebben az oly gazdag országban nincs lehetőség arra, hogy az emberek tehetősebbeké váljanak. Mindent meg kell tenni azért, hogy az együttműködést serkentsük a regionális szinten. Az Európai Unió ehhez hozzá kell, hogy járuljon, ez erkölcsi kötelessége. Miniszter úr, én jól tudom az, hogy a holland külügyminiszter múlt héten azt vetette fel, hogy a Boko Haram mozgalom felkerül a nemzetközi terroristáknak a listájára. Azt szeretném megtudni, hogy e tekintetben hol tartunk. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Kortes úr. Sí, eh, señor presidente, señor comisario. Elnök úr, biztos úr, a hozzászólásomat azzal kell, hogy kezdjem, hogy elítéljem az erőszakot az utóbbi hónapokban Nikoriában, Nigériában. A legnépesebb országáról van szó Afrikának, ahol hatalmasak a gazdasági perspektívák, a vonzereje hatalmas a nemzetközi tevékenységek szempontjából is lehetőség van arra, hogy hatalmas erőforrásai révén a szegénység ellen fellépjen ez az ország, és orvosolja az egyenlőtlenségek, amelyek rendkívül súlyosak ebben az országban. A Devesszak Bizottságnak a tagjai de nem csak ők kiálltak, a demokrácia, a fejlődés mellett és az emberi jogok érvényesülése mellett. Tisztelt biztos úr, erősítenünk kell a fellépésünket Nigériával kapcsolatosan. Már pedig azt látjuk, hogy a lehető legmélyebb szegénység uralkodik ebben az országban. A lakosság egy, egy nagyon jelentős részét érinti ez a szegénység. Igazániból az ország hatalmas erőforrásai igazságtalanul kerülnek elosztásra, és a nigériai lakosságnak hatalmas része hozzá se jut az alapvető szolgáltatásokhoz. A fejlesztési és a, az együttműködési programjaink révén aktívan tud, kellene, hogy tudjunk fellépni, és harcolnunk kellene a szegénység ellen, illetve biztosítanunk kellene az oktatáshoz való hozzáférést a legkiszolgáltatóbb lakossági szegmensek révén. Az egyenlőtlenség elleni harc keretében el kellene, hogy tudjunk jutni oda, hogy egyre kevesebb ember éljen a mély szegénységben Nigériában. De ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az együttműködési politikánk önmagában nem elégséges. Arra is szükség van, hogy az összetartás is megnyilvánuljon, a következetesség is érvényesüljön, az összes politikánknak a követ következésége. Mindezt az átláthatóság és a felelősségnek a keretében, és ez vonatkozik az európai vállalkozásokra is, amelyek jelen vannak a nigériai gazdaságban. És végezetül, hagyj érezzem azt, hogy milyen kockázatnak van kitéve Nigéria és teljes Nyugat-Afrika, illetve a Száhel övezet. Miről is van szó? Arról, hogy micsoda micsoda szárazság uralkodik ki, és ez milyen kihatással van az állatállományra, az élelmiszer áraknak az egekbe való szök szökése oda vezet, hogy az ENSZ, illetve a különböző civil szervezetek, nemzetközi civil szervezetek már előre jelzik az íhínségnek a megnyilvánulását. E tekintetben kell, hogy hatékonyan lépjünk fel. Ez ist nun Herr Görenz. Görenz úr, kért még szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Lehet, hogy azt fogják mondani, hogy nem vagyok eléggé eredeti, de mégis elmondanám, hogy az erőszak és a barbár fellépés rendkívüli ö, mozgás teret tud magának Nigériában. Nigéria nem tudja ellátni kellő módon az alap állami feladatokat többek között a saját állampolgárjának a védelmét. A különböző ö, iszlám mozgalmak, illetve az egyéb mozgalmak az erőszaknak a szolgálatában állnak, az etnikai és a vallási különbségeket kihasználva. Ugyanakkor ö, Nigéria gazdag az erőforrásokban, a természeti erőforrásokban. Ott van például az olaj manna, már ennek a bevételeit ugyanakkor sajnos nem a lakosság javára fordítják. Az instabil helyzet, amely kialakult a, de, a Niger de, ö, folyó deltáján, munkájában mit is igényel. Az, hogy korrupció nélkül lehessen fellépni igazániból, és teljes felelősséggel, bárpedig ennek a felelősségi körnek a terhe a hatóságokra hárul. Köszönöm a következő hozzászóló Lambert asszony. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm azt a lehetőséget, hogy Nigériáról vitát folytatunk. Egy nagyon jelentős országról van szó, a régióban rendkívül fontos szerepet töltve, és nemzetközi szempontból is sajnálatos módon tartom azt, hogy az egyetlen módja annak, hogy vitát folytasson, az az, hogy egy további állásfoglalási indítványt kell, hogy elfogadjunk a vallásszabadságról. Szeretnék visszatérni néhány dologra, ami ma elhangzott. Legyünk világosat. A Boko Haram az egyik legfőbb erő, ami az erőszakos cselekményeket illeti, nem csak keresztényeket ölnek meg, hanem muzulmánokat is, és olyan muzulmánokat is meggyilkoltak, akik nem értenek velük egyet, és olyan muzulmán halálesetekre sor került, amelyeket keresztények követtek el. Ezeket a bűncselekményeket politikai és vallási vezetők is elítéltek, különböző területekről. Azt gondolom, hogy nagyon fontos mindenről megemlékezni, nem csak azokat a pontokat, amelyek megosztják az országot, hanem amelyek egyesítik, és a korrupció fontos probléma, ezen a területen többet tehetnénk még, és üdvözlöm a korábbi kormányzó perét az Egyesült Királyságban, ő, az ő esete bebizonyítja azt, hogy több minden történet meg a korrupció ellen. A nigériaiak egy olyan kormányot szeretnének, amely meg tudja tenni a feladatait. Úgy érzem, hogy az Európai Uniónak is meg kell változtatni a kapcsolatát Nigériával, és a parlamentnek erősítenie kell a nigériai parlamenttel fenntartott kapcsolatait. Köszönöm Simanski képviselőnek nem tudom megadni a szót, mert nincs itt a teremben. A következő hozzászóló Belder képviselő 1 perc 30 másodpercben. Tisztelt elnök úr! Az iszlamista terror szervezet a Boko Haram Észak-Nikériában az egész helyzetet uralja az északi jövezetben, hogy úgy mondjam. A keresztények az üldözés tárgyai válnak, és semmit nem tudunk biztosítani, illetve tudnak biztosítani a helyi hatóságok a védelmükre. A kisebbségeket, a keresztény észak-dikeria kisebbségeknek az áldozását, áldozatait látjuk egyre nagyobb számmal, és azt látjuk, hogy egyre nagyobb a kockázata, hogy ez tovább folytatódik ki, újabb és újabb áldozatok esnek újabb és újabb emberek esnek áldozatul ezen eseményeknek. Már pedig arra van szükség, hogy oltalmazunk valamennyi vallást. Az állásfoglalás kapcsán felmerül a kérdés, hogy a Boko Haram, a mozgalom mennyiben épült be a nigériai államba. Ezzel kapcsolatosan kérdéseim lennének, mégpedig három is, a főképviselő irányába, vagy a képviselője irányába, illetve a biztos úrhoz is, és ezt asszonynak is majd fel fogom tenni ezeket a kérdéseket, akkor, amikor a külügyi szakbizottságunk előtt meghallgathatjuk. Szóval a kérdés az, hogy a legmagasabb szinten a hatalomban mennyire épült be ez a szervezet. Továbbá. Milyen mértékben van jelen a Bogaharám a befolyása révén, akár nagy szervezetekben? Köszönöm, kolléga úr. A következő felszóló Dotz asszony. Köszönöm szépen, elnök úr észak-írországiként nagyon tudom, hogy mit érezhetnek át a nigériaiak, milyen félelemben élhetnek, hiszen terrorista csoportok erőszakával szembesülnek, a vallási okokból kifolyólag. A nigériai keresztény lakosság félelemben él, hiszen bombázzák, robbantják templomaikat. Egy templomba dobott bombában több tucat ember halt meg. A terroristák ezt figyelmeztetésnek szánták, hogy pont egy templomba dobták a bombát. Arra figyelmeztettek, hogy ne járjanak templomba a keresztények. A militáns Mohamedán Boko Haram tagjai meg akarják félemlíteni a keresztény lakosságot. Ezt már többen említették ebben a házban azonban nem csak keresztények, hanem más vallási csoportok tagjai, és szenvedtek és meghaltak a terrorcsoport miatt. Életeket kioltani vallási okokból nem helyén való. Nevezzük annak a dolgot, ami. Ez nem csak szegénység, nem csak korrupció. Igazából egy társadalmi réteget támadnak meg. Köszönöm szépen. A következő felszólunk Kacsmarek úr. Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! 2010-ben az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást, amelyben eh, a Joss környékén történt keresztény mészárlást ítéli el. Ma sajnos kijelenthetjük, hogy a helyzet még annál is rosszabb a nigériai alkotmány garantálja a vallásszabadságot, azonban túl gyengék a hatóságok, hogy fellépjenek a szervezet bűnözés ellen. A Boko Haram terrorszervezet támadást intéz a keresztény közösségek ellen. Mindenhol megpróbálja a sariát bevezetni Nigériában. Amennyiben akadályba ütközik, bombákat robbant. Már több mint 900 ember halt meg. Múlt héten pedig egy tíz hónapig fogva tartott európai angol és olasz áldozata is lett a nigériai helyzetnek, legyilkolták őket. A nigériai tragédia okai nagyon összetettek, politikaiak, gazdaságiak, de azonban a jelenlegi gyűlölet oka vallási eredetű. A Boko Haram azt mondja, hogy a nyugati oktatás bűn felszólít arra, hogy harcoljanak a nigériaiak a bűn ellen. Ez pedig azt jelenti, hogy mindenki meghal, aki a vallási fanatizmus ellen van. Berman úr kap szót. Tisztelt elnök úr! Valamennyiünket aggasztanak az igériai események Láttuk azt, hogy több száz embert meggyilkoltak nem régiben, és az utolsó hétvégének is még a tragikus eseményeik ö, ugyan azt az aggodalmat táplálták, öngyilkos merényletet követtek el ezúttal is. Nos, mindez rendkívüli módon aggaszt minket. Úgy tűnik, hogy a nigériai kormány képtelen ezt a helyzetet kezelni és a stabilitást megvalósítani és biztosítani a párbeszédet a vallások és a régió között. Ugyanakkor mindent meg kellene tenni azért, hogy ne maradjanak büntetlenül ezek a gyilkosságok. Nigériában hatalmas erőforrások rejlenek, és ezeket kellene szétosztani, nem ez történik már pedig az olaj inkább a problémáknak a forrása, többek között a környezet környezetvédelem és a környezetnek a károsítása tekintetében. De ott vannak egyéb események is, mint például a túszejtés, a külföldieknek a túszejtése többek között Éppen ezért azt mondanám, hogy mindent meg kellene tenni azért, hogy a busás vagyonok és hasznok nem csak a nemzetközi társaságok, így a shell a kezébe és zsebébe kerüljön, hanem az olajmannának mindenki részese kellene, hogy legyen. Mindenhez persze arra is van, hogy kellően erőteljesek legyenek a hatóságok és félbe között az adóztatásnak a révén, illetve az átláthatóságnak a révén kellene megerősíteni a helyzetet, ahogy erre képviselő képviselőasszony is utalt. A stabil jobbítást biztosítani kell, de mindeközben a demokrácia, az alapvető jogoknak az érvényesülése, az állam, jogállamiság is meg kell, hogy valósuljon. a főképviselőnek e tekintetben feladatai lennek azért, hogy az elvek azok valóságá váljanak. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Rinaldi úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Hatalmas tragédiának van kitéve Nigéria, és ennek kapcsán kell, hogy emlékeztessünk arra is, hogy egy olasz és egy brit állampolgár is áldozatává vált a túlszejtéseknek. Olaszország messze menően sajnálkozik amiatt, hogy eleve már információkhoz sem jut. Ez önmagában is nagy gond, de biztos úr tudni kell azt is, hogy az európai polgárok igénylik azt, hogy látható legyen az európai külügyi fellépés. Azt észleltük ugyanakkor, hogy a koordináció hiányát szenvedjük többek között Nigéria kapcsán. Láttuk tehát azt, hogy mivel szembesült Olaszország, Nagy-Britannia, illetve azt, hogy az Európai Unió nem mutatkozott meg ezen válságok során. Azt követeljük Nigériától, hogy hatalmas erőfeszítéseket tegyen, és ezen kívül az Európai Uniós legyen fellépésében aktív. Herr Die grausamen Gewalt... A Boko Haram szörnyű terror tettéről már szóltak az előttem felszóló kollégák. Borzalmas tettekről van szó, és brutalitásuk mindig eléri a világ médiáját. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a múltban is voltak Nigériában hasonló tragédiák. 2009. júniusában több mint 700 embert öltek meg. 2010-ben Platiau szövetségi államban pedig a vallási előszaknak 300-an estek áldozatul, több mint tízezren menekültek el. A kormányzat mindig vizsgáló bizottságokat hozott létre, ezek kutakodtak, jelentést írtak, de sem 2009-ben, sem 2010-ben, de sem 2008-ban korábban sem neveztek meg felelőseket. Ezek súlyos mulasztások. Éppen ezért szeretném aláhúzni állásfoglalásunkban megfogalmazott követelményünket, hogy azonnal vizsgálják ki ezeket az eseteket, és a tetteseket pedig vigyék bíróság elé azokat, akik felelősek a tettekért. Köszönöm, köszönöm szépen. Egy percet kap Zsobró úr. Mikro, bitte. Mikrofont. Köszönöm szépen, elnök úr. tragédia szemtanúi vagyunk Nigériában, ahol embereket ölnek meg. Olyanokat, akik vallási gyűlölet áldozatai, iszlám, terrorista, merényletek áldozatai, a keresztény közösséget is célozzák, csak azért, mert vallásuk más, hagyományaik és értékeik mások. Szörnyűséges az, hogy a jelenlegi világban ezekre a tragédiákra sor kerül. Nagyon sok a súrlódása, a keresztény közösséggel, ez a 90-es évekre vezethető vissza, és a nemzetközi közösség annak idején sem volt konzisztens. Ennek következményeit az elmúlt eh, héten vasárnap érzékelhettük, ahol a Boko Haram terroristái bombával támadták meg az egyik templomot, és 14 ember veszítette életét. El kell, hogy eh, ítéljük ezeket a támadásokat. Egy tervet kell készítenünk annak érdekében, hogy támogassuk a nigériai hatóságokat, és segítsük a megbékélést az országban. El kell, hogy ítéljük az iszlám terroristákat. Köszönöm. Michel úr a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. A Boko Haram csoport támadásai felháborítóak, elítélendőek. Fontos, hogy felelősségre vonják a tetteseket, és sürgetem a legfőbb képviselőt arra, hogy indítson kezdeményezéseket annak érdekében, hogy ez megtörténjen. A nigériai kormány ellen intézett támadások 2009 óta történnek, és több száz bombatámadás tettesei nagyon gyakran hatósági személyeket támadtak meg, illetve keresztény imádkozókat keresztényeket, illetve templomaikat támadták meg, és 180 ember veszítette életét. Minden társadalomban elfogadhatatlan ez a fellépés. Azt is meg szeretném említeni, hogy Nigéria a világ 8. legnagyobb olajtermelője, és 146 millió lakosának több mint a fele a szegénységi küszöb alatt él. Azt gondolom, hogy a főképviselőnek ezt a témát fel kell vetnie, nem csak a nigériai kormányjal, hanem minden résztvevővel. Azokat, akik ezeket a szörnyűséges tetteket elkövetik, felelősségre kell vonnunk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kretiú asszonyt kérem meg, egy percben adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami Nigériában zajlik, az instabilitás és az erőszakkal a szélsőséges mozgalmakkal jellemezhető csak számos ember halálozott el ebben az esemény sorozatban. Meg kell akadályoznunk azt, hogy a vallási alapú erőszak erőteljesebb legyen Afrikában, és e tekintetben utaljunk az al által szervezett fellépésekre. Aggasztóak ezek az események, aggasztóak a nigériai események is, mint hogy Afrika legnépesebb országáról van szó, a 160 millió lélek számával. Még akkor is, hogyha az ország önmagában nem lenne szegény, a lakossága nagyon nagy mértékben az. Ola, ö, Nigéria az egyik legnagyobb olajexportőr, és ennek ellenére ennek nem élvezi a kellő hatását. Rendkívül negatív a fejlődés, több többek között az emberek fejlődési lehetősége. Nyomon kell követnünk az afrikai helyzetnek az alakását, és meg kell szüntetnünk a korrupciót és a rossz kormányzást is. Danke. Köszönöm. Péter legképviselő kapszót parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, hölgyeim és uraim! Az elmúlt évben a választások alkalmával volt alkalmam jobban megismerni Negériát, és az Európai Unió egyik kulcsfontossági partnerének tekintem. A tám- terrorista támadások a választások után is folytatódtak, és destabilizálták az országot. Ez pedig különösen fontos, amikor a terrorista cselekmények számának növekedését tekintjük. A keresztények és muzulmánok közötti kapcsolatok nagyon fontosak. Tudom, hogy az emberek többsége mind a két oldalon demokratikus, békés és fenntartható fejlődéset szeretnének az országnak, amelyben tekintettel vannak a különbségekre. Ez nagyon fontos Nigéria jövője számára a kormányzás, a különböző régiók figyelembevétele, illetve a konfliktuskezelés forrásainak vizsgálata a politikai akarat erőszakos érvényesítését is meg kell akadályoznunk. Éppen ezért azt javaslom, hogy az Európai Unió erősítse meg az együttműködést Nigériával, és a politikai együttműködés parlamenti dimenzióját is erősítse. Szeretném üdvözelni Baradály urat, a nigériai nagykövetet. Ő részt vesz a mai vitán. Köszönöm. Köszönöm, mondja az állnak. Stifler asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! A parlamentünknek szigorúan el kell utasítani az erőszakos bűncselekményeket Nigériában, a többszoros terrortámadásokat, illetve a Boko Haram támadásait. Súlyos a szegénység, a korrupció elterjedt, rossz a kormányzás, és ez nagyon jó táptalajt teremt a terrorista szervezetek számára, akik munkanélküli fiatalokat toboroznak a nigériai kormánynak fontos intézkedéseket megvalósítani, annak érdekében, hogy az általános korrupciónak véget vessen, és támogatnunk kell a nigériai kormányt mindebben. Azt gondolom nem szabad szimplicista, homályos magyarázatokat keresni a problémákra, hanem meg kell keresni a probléma tényleges gyökeret, amely a korrupcióban, illetve a szociális kérdésekben rejlik. Afrikában a legnagyobb olajexportőr, Afrikában olajexportőr, de nagyon rosszul kezelik ezt a forrást. A nemzetközi olajcégeknek is meg kell szüntetniük a jelenlegi korrupciót, illetve a szennyezéseket, hiszen az olajszennyezések sősen ö, sértik a környezetet, és károsak a helyi lakosságra nézve és Köszönöm szépen. Köszönöm. Most Bréda képviselőnek adom meg a szót. De már mondta... Tisztelt elnök úr, most már több hónapja kapjuk az egyre aggasztóbb híreket Nigériából, mindez az iszlamista csoportosulás, a Boko Haramnak tudható be, és számos személy veszítette életét, gondoljuk arra 44 személyre, akik karácsony napján haláloztak el, mégpedig olyan merényletbe, amelyet a Szabidzsai Szent Teréz templom előtt következett be. Aztán Kenávárosát is említhetném, Észak-Nigériából, ahol legalább 185 személyt öltek meg. Ezek csak a legbarbárabb események, amelyeket a Boko Haram követett el több éve, tized óta gyakorlatilag a keresztény és a muzulmán konfliktusoknak a színhelye Nigériában. Ezeket a konfliktusokat nem söpörhetjük a szőnyek alá. Az egész ország egyensúlyát veszélyeztetik ezek az események. Egyre többen kérdezik azt, hogy Nigéria nem tart-e ott, hogy el fog tűnni a térképről, össze fog omlani, mint ország. Mindezt nem szabad eltűrnünk és érvényesíteni nélkül a vallás és gondolkodás szabadságot Nigériában. Nos, e tekintetben hagy utaljak még a közös állásfoglalásokra. A Boko Haram mozgalom nem csak Nigériát veszélyezteti, hanem a teljes régiót is. Gondoljunk itt az Akmivával való kapcsolatára is. Azaz regionális gondolkodásra van szükség, és a szinergiákat meg kell alkotni a Boko Haram és Akmi között. Tanúi vagyunk a vallási türelmetlenség szélsőséges megnyilvánulásának. Rengeteg áldozata van ennek a fanatizmusnak. 2009-ben eszkalálódott ez az erőszak, és pedig a Boko Haram iszlamista csoport részéről. 2009. júliusa óta 160 bombatámadást szervezett keresztények ellen, keresztény közösségek ellen, melynek során 900 keresztényt mészároltak le, 44-et karácsony napján. Nigériában mindenhol szeretnék bevezetni a sariát. Az összes 36 tagállamban. Háborút folytatnak a keresztények ellen. El akarják őket űzni Észak-Nigériából. A keresztények pillanatnyilag Nigéria legüldözötte vallási csoportját képzik. Ez pedig azt jelenti, hogy nagyon sokan fognak Európába kivándorolni. Nigériában emiatt korrupcióban politikai instabilitás. Az országban óriási ásványkincsek vannak. Azonban hatalmas szegénység is van az ásványkincsek ellenére. Az óriási szegénység pedig mindig jó táptalajt kíván a vallási fanatizmusnak. Az Európai Uniónak a párbeszéd során hangsúlyoznia kell alapértékeit. Köszönöm szépen. Ön mellett azonnal Svensson úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A Dán miniszter elmondta, mielőtt elment, hogy Nigériának nagyon jó politikai vezetői vannak. Ez igaz. Azonban eh, ez hihetetlen, hogy egy olyan eh, olajban gazdag ország, mint Nigéria, ennyire korrupt lehet, és ennyire szegény a lakossága. Tehát hihetetlen, hogy a gazdagságban ennyi szegény ember él. Szó volt a muzulmánok és a keresztények közötti konfliktusról megsemmisítő jellegű ez a konfliktus. Senki nem menekülhet tőle. Az Európai Unió rengeteg pénzt adott Nigériának fejlesztési segítségként. A pénzhez pedig politikai feltételeket is kell szabni. Az emberi jogok tiszteletben tartása legyen a legfontosabb feltétel. És most ezen a helyen a vallásszabadságot hangsúlyoznám hiszen a vallásszabadság eh, az egyik legfontosabb emberi jog. De Nigériában is, nem csak Nigériában van szó arról, hogy elnyomnak bizonyos vallási csoportokat. Nagyon sokszor megnevezték azt, hogy most milyen csoportot üldöznek, a keresztényeket üldözik Nigériában. Mindenképpen feltételeket kell szabnunk. Nigéria, Afrika, legnépesebb országa, és óriási a szegénység. Tehát igazából a kormányzattól egy kicsit többet is követelhetünk, mint eddig. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Péter Styasny. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Mindjárt elítéljük a nigériai iszlám szekta a Boko Haram rémtetteit, melynek célpontja főleg a keresztény lakosság. Januárban több mint 200 halottja volt a Boko Haram támadásainak. Ezen kívül növekszik a feszültség a déli keresztények és az északi muzulmánok között így ebben a konfliktus helyzetben a strukturális reformok nem valósíthatók meg. Ez pedig azt jelenti, hogy az Európai Unió hosszú távú erőfeszítései sem lehetnek gyümölcsözőek, hiszen destabilizálódott az egész régió, mert Nigéria roppant fontos szerepet játszik nem egyszerű a megoldás. És figyelembe kell vennünk azt, hogy az etnikai és vallási konfliktusok Nigéria történetében nem frissek. A parlamentnek pedig igenis foglalkoznia kell ezekkel a kérdésekkel. Ide tartozik a munkanélküliség, a korrupció, a szegénység, az ivóvízhez való korlátozott hozzáférés. Az Európai Unió mind-mind segít ezen a téren, azonban nagyobb nyomást kell gyakorolnunk a helyi kormányzatra, hogy jobban odafigyeljen az emberi jogokra, és hogy bíróság elé vigye a gyilkosságokért felelős bűnözőket. Stabilitást, biztonságot és fejlesztési programokat kell Nigériában létrehozni, hogy megszűnjön a vallás és etnikai gyűlölet. Köszönöm, Stjacni úr! A következő felszólaló Sari Eszeje asszony. Köszönöm, elnök úr. Nigéria a világ egyik egyetlen olyan ország, ahol ugyanannyi a keresztény, mint a muzulmán. Pillanatnyilag a legnagyobb politikai kihívás az, hogy fennmaradjon az ország egység, és hogy fellépjenek a terrorizmus ellen. A Boko Haram mozgalom erőszakkal támítja, támadja a keresztény kisebbséget a templomokat. A legutóbbi templom ellen elkövetett robbantás elfogadhatatlan terrorcselekmény. A nigériai vezetőség pedig képtelen garantálni az ország biztonságát és az ország egységét. Muhammed Buhari, az északi muzulmán vezető, igazából nem is veszi figyelembe a déli Jonathan Goodluck igazából az ország elnökének tevékenységét. Azt mondta, hogy képtelen bármit is tenni ez az ember. Azt látjuk, hogy Észak-Nigériában kirekeztik a keresztényeket, és elüldözik őket az északi területekről. És azokat is, akik nyugati értékeket vallanak sajátjuknak. A Boko Haramnak kapcsolatai vannak az Al-Qaidával is. A biztonsági helyzetre kihat az is, hogy nagyon sokan visszatérnek az országba, akik Csádban, illetve Libériában zsoldosként harcoltak. A nigériai kormányzatnak jelenleg támogatásra van szükség a terrorizmus elleni harcban. Nagyon szépen köszönöm. Most a külügyi bizottság elnöke Elmar Brock kért szót. Elnök úr, Tisztelt kolléganök és kollégák, biztos úr! Úgy gondolom, hogy két dolgot kell együtt látnunk. Az egyik a nigériai helyzet, egy olyan ország, amely AKC ország, amelyhez jó kapcsolataink vannak. Biztos úr, ön jobban tudja, mint én, hogy mennyi segítséget kapott ez az ország. Figyelnünk kell arra is, hogy ennek a gazdag országnak a kormányzata ahogy Szczesny kolléga is említette, juttasson valamit ebből a gazdagságból a lakosságnak is. A második dolog, amit látnunk kell, hogy a Boko Haram úgy beszél és cselekszik, mint az összes többi iszlám országban ezt megszokhattuk. Vagy legalábbis, ahogy az iszlám csoportoknak szokása ez. Ez pedig az, hogy üldözik a keresztényeket. A vallási meggyőződés alapján történő üldözések 75%-a keresztényeket érint. Az egész iszlám világra vonatkozik ez. Az iszlám vallásnak nincsenek központi intézményei. Akkor egyénileg kell ezeket az országokat felszólítani, hogy határolódjanak el ezektől a tettektől. Aggódunk Szíriában, aggódunk Egyiptom miatt, és például aggódunk az iraki helyzet miatt is. Nagyon fontos dolgokról van szó. Nagyon fontos az, hogy a külügyi szolgálat egy emberi jogi megbízottat szeretne kinevezni. Nagyon fontos, hogy a keresztények üldözésével is foglalkozzon ez, a külön megbízott gondoskodnunk kell, hogy az összes vallási csoportra vonatkozzon ez, hiszen nem szabad a vallás alapján embereket üldözni. Azonban Európa valahol mégiscsak a kereszténységen alapul, és igenis hangsúlyozzuk ki ezen a helyen, hogy ne üldözzenek keresztényeket a világban. Köszönöm szépen. Most Simanski úr a következő. Köszönöm, hölgyeim és uraim. Nigéria olyan ország, ahol a militáns iszlám a vallási törvényzetet akarja bevezetni. Ennek pedig keresztények az áldozatai. Több ezer nigériai lett a gyilkosságok áldozata. A saria bevezetése bizonyos területeken a keresztények diszkriminációjához is vezethet, hiszen nem férhetnek hozzá az oktatáshoz, nem kapnak munkát, és nem gyakorolhatják szabadon vallásukat. Ez pedig igazi tragédiát vetít előre. Az Európai Uniónak és tagállamainak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy Nigériában ne harapózzon el tovább az erőszak. A kotonú megállapodás értelmében is meg kell sokszoroznunk erőfeszítéseinket, hogy Nigériában ne üldözzék a kisebbségeket. Köszönöm szépen, most pedig áttérünk a KGTI-hoz, és Bronz úrral kezdem. Nigéria még mindig segélyt kap, 50 év függetlenség után. Nagyon gyenge a gazdasági fejlettség, és a legtöbb lakos pedig a szegénységi küszöb alatt él. Pedig Nigéria a világ nyolcadik legnagyobb olajtermelője. Hogy ez miért van így, számomra rejtély. Nigériában azt látjuk, hogy benszülött keresztények és európai ott dolgozók ellen támadások vannak. Nem tudom, hogy ez az iszlám természetéből farad, fakad, vagy pedig ennek a csoportnak a természetéből. Azonban nem felejthetjük el, hogy a gyarmatosítók bűne is, hogy mesterséges határokkal különböző etnikai és vallási csoportokat kényszerítettek ugyanabba az országba. Mi európaiak is elkövettük ezt a hibát. Létrehozunk egy európai államot kompetens emberek nélkül. Dan Basescu. asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nemrégiben mit is hallottunk? Azt, hogy újabb és újabb erőszakos eseteket, esőket. Egyre elterjedtebb a vallási szélsőségesség, és ez eredményezi a különböző támadásokat. A kérdés az, hogy mit tehetünk most azért, hogy a helyzet súlyosbodását elkerüljük. Az eddigi válaszok katasztrofálisak voltak. 160 millió fő lakja ezt az országot, 250 etnikum él ebben az országban, közel 50%-a a lakosságnak muzulmán, és közel 45%-a pedig keresztény. Ezek a meghatározó elemeinek az országnak. Ugyanakkor a gazdagsági szempontból azt látjuk, hogy 85%-a a lakosságnak kevesebb, mint egy dollárból kell, hogy megéljen naponta. Úgy vélem, hogy arra van szükség, hogy a főképviselője az Európai Uniónak még aktívabb szerepről számoljon be az Európai Unió részéről. Köszönöm szépen. Van-e esetleg még hozzászólási kérelem? Amennyiben nincsen, a biztosnak adom meg a szót, parancsoljon. Tisztelt képviselők! Úgy érzem, hogy a mai vita ismét bemutatja azt, hogy az Európai Parlament erőteljesen bekapcsolódott az emberi jogok támogatásába, illetve a terrorizmus elleni küzdelembe. Várjuk az Európai Parlament további segítségnyújtását, illetve további erőteljes bekapcsolódását a Nigériával folytatott párbeszédbe. Nigéria kulcsfontosságú válaszút előtt van történelmében súlyos problémával kell szembenéznie, de számos lehetőség is megnyílik. Hogyan tudunk reagálni a nigériai kihívásokra? Ma Nigériát támogatjuk 200 millió euróval a Niger folyó deltájába fektetett programokkal. Azon is gondolkodunk, hogy hogyan tudjuk az észak nigériai programot megerősíteni, ahol nagyon sok kihívás létezik. Az egyiket szeretném ezek közül kiemelni, az oktatást. Észak-Nigéria a világon az egyik legrosszabb mutatóval rendelkezik, pusztán 71% a lakosságnak jár iskolába, és pusztán 5%-uk fejezi be általános iskolai tanulmányait. A Boko Haram szándékosan fosztja meg a nigériai gyermekeket attól a lehetőségtől, hogy fejleszték magukat, és segítessék saját családjaikat, közösségeiket, és kitaláljanak a szegénységből. Éppen ezért a jövőbeli fejlemények meghatározóak Nigéria számára. Az Európai Unió rendszeresen felveti a vallás szabadság kérdését az emberjogi párbeszéd keretein belül a keresztények jogait nem szabad elkülöníteni a muzulmánok szabadságjogaitól sem. Úgy érzem, hogy ez a párbeszéd, az emberjogi párbeszéd megerősödik a jövőben is. A fő képviselő asszony már bekapcsolódott a párbeszédbe, és számos új javaslatot fogalmazott meg, amelyeket a, a külügyminiszterekkel folytatott informális találkozón Dániában felvetett az elmúlt héten. Az Európai Unió hogyan segítheti Nigériát a Boko Haram elleni küzdelemben? A miniszteri találkozott követően az Európai Unió és Nigéria között elkezdtünk közösen dolgozni azon a csomagon, amelyel Nigériát a terrorizmus ellenes felépésben segíthetjük. Az Európai Unió tagországának fellépései fogják ezt kiegészíteni, szeretnénk kiírteni a szegénységet, akartályozni a társadalomban bizonyos csoportok marginalizációját, illetve munkahelyeket szeretnénk teremteni. Nagyon fontos az igazságszolgáltatás, illetve a jogállamiság betartása. Nigéria létrehozta a saját terrorizmus ellenes stratégiáját, amely teljes mértékben összhangban áll az emberjogi kérdésekkel. Két európai túszt gyilkoltak meg nemrégiben, március 8-án szeretném kifejezni részét nyilvánításomat mind a két család felé. Elítéljük a legerőteljesebb módon a bűncselekményeket, illetve a túlszájtést is. Az elkövetőket bíróság elé kell állítani, és felelősségre kell vonni bűncselekményeikért. Az utolsó pont pedig, amit meg szeretnék említeni, az olajbevételekről szól. Azt gondolom, hogy a bizottság most készített egy vitát, amely a nagyobb átláthatóságról szól, illetve a az bevételekről. Reméljük, hogy a tanács támogatni fogja ezeket az intézkedéseket. Úgy érezzük, hogy a szegénység elleni küzdelemhez szükség van arra, hogy az összes olajt vállalat teljes mértékben és átlátható módon számoljon be a bevételekről ezekben az országokban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr, mondja az elnök, köszönöm a végkövetkeztetéseit. Hét eh, állásfoglalási indítványt nyújtottak be a különböző frakciók. Ezzel lezárom a Nigériáról szóló vita részt, és holnap 12 órakor kerül sor a szavazásra. Áttérünk a következő napi rendi pontra fehér oroszországi helyzetre, és a bizottság alelnökének, a főképviselőnek képviseletében Pibax biztosnak adom meg a szót. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, nagyon örülök annak, hogy részt vettek a mai vitán, és a fehér oroszországi helyzetről beszélhetek önökkel. Eh, Catherine Ashton főképviselő asszony képviseletében az Európai Unió egyre inkább aggódik az emberi